legalább 40 képviselő nem kérvényezi, hogy ezeken változtassuk, akkor ezeket elfogadottnak tekinthetjük. A Science Andirekt honlapon megtalálhatják ezen pontosításokat. Alexandra Mirski pedig kérvényezte a parlamenti mentelmi jogával kapcsolatban a vizsgálatot.